Bene, possiamo dare inizio. Rendben, tehát kezdjük el az ülést, kedves képviselőtársak. Az elnökök értekezetének nyílt ülését tartjuk, mert mint a neve is mutatja, mindenki előtt nyitva áll képviselőtársaim előtt. Van Rompoly elnök urat szeretném köszönteni elsőként, a tanács képviseletében van itt, aztán Sefkovics urat is, szintúgy, aki a bizottságot képviseli. Van Rompuy adom meg először a szót, aki tájékoztat bennünket az Európai Tanács döntéseiről, majd múlt héten ülésezett. Parancsoljon. Kedves parlamenti képviselők, több téma szerepelt a legutóbbi tanácsülésének napirendjén. Egyesek régóta tervezésben vannak, mások reagáltak frissebb eseményekre, melyeknek a tanácsnak reagálnia kellett két hete. A, mindenekről azt kell mondanom, hogy az ülés bemutatta ismét, hogy túl vagyunk az euró egzisztenciális válságán. Magunk mögött hagytuk azt, és így minden energiánkat annak szentelhetjük, hogy a szélesebb körű gazdasági kívásoknak válaszoljunk a rövid távú talpraállás, konszolidáció és a szakpolitika megerősítése megtörténjen. A gazdasági kilábalás megerősítése különösen azt jelenti, hogy a korábban megállapodott intézkedéseinket megerősítjük az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban, a gazdasági növekedés elősegítésében, az egységes piac mélyítésében és a szétaprozódás megadályozásában. A versenyképességi napirendünk ugyanolyan elszántsággal folyik tovább, mint eddig. Különösen kulcsfontos az, hogy fellépjünk elszántan az ifjúsági munkanélküliség ellen. Az európai vezetők szeretnék biztosítani, hogy a Youth Employment Initiative amely nagyon fontos eleme a többéves pénzügyi keretnek, végrehajtása beinduljon januárra. 700 ezer fiatal állhat munkába ezen szakpolitika révén. Jövő évtől pedig a tagállami ifjúsági garancia révén még többet tehetünk, még több embert álltatunk munkába, ám ennél több erőfeszítésre van szükség. Mindenfélnek éjjel-nappal együtt kell működnie ahhoz, hogy az első programok és a MFF támogatása év végéig megvalósuljon, és beindulhassanak a programok. Nagyon sok teendő vár a tagállamokra, és remélem, hogy a Párizsi Ifjúsági Foglalkoztási Konferencia további lökést ad ezen erőfeszítéseknek. A KKV-k segítése egy másik fontos eleme volt a júniusi döntések utánkövetésének. Megállapodtuk abban, hogy jelentősen növeljük a struktúrás alapokból és befektetés alapból származó támogatásokat a kkv pénzügyi eszközeinek bővítésére legalább megduplázzuk azokban a tagállamokban, ahol a KKV-k hitelgarancia támogatásra leginkább szükség van. Ez a pénzt emeltjű hatást kell érjen, gyorsan kell megérkezzen, hogy minden euró, amelyet befektettünk, 5 vagy 6 eurós új, friss hitelben, hitelre forduljon a KKV-k számára. A bürokrácia visszacsökken, visszavétele és az Európai Uniós jogszabályok egyszerűsítése szintén a KKV célját szolgálja. A bizottság új lépéseket határozott meg az Európai Unió szabályozási keretét e, egyszerűbbé téve, a célirányosabbá téve. A REFIT program révén, ebben mindenki egyet ért, érdemes ezt folytatni, és évről évre vissza kell térni erre, anélkül persze, hogy a fogyasztóvédelem, a munkavállalóvédelem vagy a környezetvédelme sérülne. A jövőre alkalmazandó eszközeink erősítésében szerepet kapott az is, hogy elfogadtuk, jóváhagytuk, vágyjuk ebben a ciklusban még a banki unió nyitváló elemeit. Például az egységes rezolúciós mechanizmust, melyet az Európai Parlament, az Európai Parlament munkája is kulcsfontosságú lesz. Nem lehet tovább késlekedni. Az Európai Tanács megerősítette támogatását abban, hogy a megállapodott határidőknek megfelelően haladunk majd tovább. Ez a hitelesség kérdése is egyben. A keret egy év múlva föl kell álljon. Az Európai Tanács ülésén Drági elnök úr beszámolt az LKB e által felügyelt banki mérleg reform ügyéről. A kormányoknak előre fel kell készülni erre, koordinált, megfelelő intézkedéseket hozva a tagállami backstopok révén is. Itt is a hitelesség forog kockám, illetve erről van szó. A Európai Tanács tagjai támogatták ezt a gyakorlatot, és ezáltal kell garantáljuk azt, hogy bankjaink egészségesek, jól működnek, és képesek támogatni, finanszírozni a gazdasági talpraállást. A bankunión kívül, azon túl is pedig fenn kell tartani a lendületet. A jelentésben a négy elnök által aláírt jelentésben taglalt ö, integráció erősítésében kell tovább lépnünk, szakpolitikai koordináció révén is a monetáris unió szociális dimenzióit megjelenítve, biztosítva azt, hogy jobban figyelembe vesszük a foglalkoztatás kérdéseit és a szociálpolitika egyéb vetületeit. Decemberben folyik, folyik majd tovább a munka. Akkor döntéseket hozunk arról, hogy a szerződéses rendszer, illetve a szolidaritás mechanizmusok pontosan hogyan nézzenek ki. A mostani tanácsülés különös figyelmet szentel majd annak is, hogy a strukturális szerkezetváltás révén javítsuk a gazdasági növekedést a versenyképességi agenda napirend létrehajtásával. Májusban az energetika kérdését beszéltük meg, december-januárban az iparpolitika kérdéseit. Ez a mostani ülésen egy létfontosságú témát vitattunk meg, a digitális gazdaság és innováció kérdéseit. Ha komolyan vesszük a belső piac ö, fenntartását, akkor ez digitálisá kell váljon. Eddig fragmentált volt a belső piac digitális eleme, lassan meghozottá válik, ezért szükség van számítástechnikai befektetésekre. Három területen tettünk vállalásokat ennek érdekében. Először is a digitális gazdaságba kell beruházni, innovatív infrastruktúrába, másodszorban támogatni kell a fogyasztó és vállalatbarát digitális piacot 2015-ig, például azzal, hogy felgyorsítjuk azt a munkát, amely még annyit fel a jogalkotási témák lezárása lenne, például az identifikáció, az elektronikus számlázás és egyéb kérdések, hogy ezek a ciklus vége előtt lezárása kerüljenek. Harmadsorban pedig a digitális jártasságok ismeretek terjesztésről van szó. Szóval jól ismerik a számadatokat, 2015-ig 900 ezer digitális munkahely nyílik meg, várbetöltésre. Ez nem csak az, az kell, hogy a jövő készségeit elsajátítsák az emberek, hanem a társadalom integráció fontos eleme is ez. Több strukturális alappénz kell a digitális képzésre fordítódjék. Kapcsolódik a digitális napirendhez az is, hogy innovációs kérdésekkel is foglalkozni kell a stratégiai megközelítéssel, amely 2011-re kell, hogy beinduljon. Egész évben véve tehát az Európai Tanács most ülésre hangsúlyozta azon intézkedések fontosságát, amelyek révén az Európai Unió visszatérhet ahhoz a vezető szerepéhez, mely a digitális innováció terén 20 évvel ezelőtt jellemző volt rá, és amelyet azóta elvesztett. Csak úgy, mint az energetikai és a pénzügyi kérdésekben, a belső piac itt is fragmentált a digitális gazdaság és a telekommunikáció terén is. Mindezen tér területeken tehát hatalmas kiaknázandó potenciál van, gazdasági növekedés és munkavállaló munkahelyteremtés szempontjából is. Tisztelt képviselők, az Európai Tanács foglalkozott tragikus és ö, aggasztó eseményekkel is. Egész Európát megrázta a lampedusiai part mentén történtek határozott lépésekre van szükség ahhoz, hogy elkerüljük az ilyen tra tragédiák megismétlődését. Ebben mindenki egyetért. Tehát három elv kell a lépéseinket. Három érték. Megelőzés, védelem, szolidaritás. Azt szeretnénk folytatni, hogy kezeljük az illegális bevándorlás ok, okait, a kibocsátó országok, tranzitországok problémáit kell kezeljük ehhez. Ehhez Európai Uniós fejlesztési támogatáshoz van szükség, és szélesekorú Politikai párbeszéd a harmadik országokkal. Fel kell erősítenünk az emberi, csem, emberi csempészet elleni harcunkat. Saját területünkön is, meg a kibocsátó és tranzitországok területén is, ami pedig az életek védelmét illeti. Azt kértük, gyorsan valósuljon meg az új európai határőrizeti rendszer, az Euroszúr. Ez felfedi majd a hajókat a tengereken, és ezáltal életeket menthetünk meg a Frontex közös ügynökségünk a Földközi-tenger térségében és a délkelti, az Európai Unió délkelti határai mentén való együttműködések koordinálásával tehetjük ezt meg. Ezeken túl egyetettünk abban, hogy meg kell vizsgáljuk azt is sürgősen, mit lehet tenni rövid távon. Épp ezért kértük fel az újonnan felállított Task Force, az Európai Bizottság által vezetett Task Force amely, működését, amelyet az ügynökségek és diplomáciai szolgálatok alkotnak, hogy gyors, rövidtávú, operatív javaslatokat dolgozzon ki ahhoz, annak érdekében az európai szakpolitikák és eszközök hatékonyabban kerülnek kiaknázásra. A migrációs hullámok nagyon összetett jelenségek. <clears throat> Úgyhogy hosszabb távon is el kell gondolkoznunk a szakpolitikák jövőjéről. Egy szélesebb stratégiai vita keretében, amely a jövőbeli jogalkotási, végrehajtási munkát határozza meg a biztonság jogállamiság erősítésére. Ez a jövőbeli tanácsok témája lesz. Hölgyeim és uraim, ahogy a média is ö, beszámolt arról, a szírtezési kérdésekkel is foglalkozunk, de az állampolgárok nagyon aggódnak ezen kérdések miatt, és ezt tükröznie kell a mi Európai Tanácsbeli vitáinknak is, ahogy tette is. Ezek az aggályok és félelmek teljesen érthetőek az a partneri viszony, amely Európa és Egyes Államok között fennáll, feltétlenül a kölcsönös bizalom és megbecsülés elvén kell álljon, beleértve a titkosszolgálatok működésének szabályozását is. A bizalom hiánya megakadályozhatja a hírszerzési munka beli együttműködést, holott ez a terület létfontosságú a terrorizmus elleni harcban közös nyilatkozatban az állam és kormányfők, Franciaország és eh, Németország eh, szándékát tudomásul vették. Ezek az országok az év vége előtt megpróbálnak eh, párbeszédet folytatni az Egyesült Államokkal, és tiszta vizet önteni a titkos szolgálatok együttműködésébe és munkájába. az Egyesült Államokkal ezek a tárgyalások tehát elkezdődnek, és mindenképpen kell, hogy folytatódjanak is. Nem ez az egyetlen kezdeményezés. A Prisma vádak után az adatvédelmi amerikai-európai munkacsoport azt a feladatot kapta, hogy évvége előtt készítse jelentést a vezetők felszólították a munkacsoportot a gyors munkára. Az EU állam és kormányfő közös nyilatkozata remélhetőleg jól hallható lesz az Atlanti-óceán túlsó partján, és megértik, hogy elvárjuk tőlük, hogy kellőképpen figyeljenek arra oda, és aszerint járjanak el. Emellett előkészítettük a Vilnius csúcs találkozót, három hét múlva lesz a keleti partnereinkkel. Ott készen állunk arra, hogy Ukrajnával kapcsolatban fontos lépéseket tegyünk meg. Kézzelfogható fejlődésre van eh, szükség, eh, és arra, hogy folytatódjon az a folyamat, amely a múlt decemberben kezdődött. Az ukrán vezetők tudják, hogy mit várunk el tőlük. Az együttműködési megállapodás a keleti partnerség tesztje lesz, és mi magunk készen állunk arra, hogy Moldáviával és Grúziával hasonló megállapodásokat kössünk a jövő év folyamán. Tehát egy nagyon munkás európai tanácsot tudunk magunk mögött, és eh, stratégiai útmutatásokat adott a szerződéses kötelezettségeinek megfelelően ez az Európai Tanács az Európai Unió számára. Köszönöm, köszönjük Van Rompuy úrnak és most pedig Sefcovics úr kap eh, szót. Ladies and gentlemen, unfortunately, President... Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, sajnálatos módon Barózó úr nem lehet itt, mert már régóta esedékes külföldi látogatáson van. Számomra azonban megtiszteltetés, hogy beszélhetek az Európai Bizottság álláspontjáról ezzel a eh, tanácsi csúcssal kapcsolatban. Van Rompuy elnök úr már beszélt arról, hogy ez az Európai Tanács a digitális gazdaságtól, az innováción, a gazdasági helyzettől eh, kezdve eh, folytatva a KKV-kkal, a Smart eh, rendeletet, a keleti partnerséget, és bezárólag az amerikai kémtevékenységgel. Nagyon sok témával foglalkozott a Schulz elnök úr egy nagyon konstruktív és jó beszédet tartott, ezt megköszönjük neki. Ez szokás szerint a csúcs elején mondta el ezt a beszédet, és prioritásokat állított fel a jogalkotási munkában. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb feladat a soron következő MFF véglegesítése, valamint a 2013-as és 2014-es költségvetési kérdések. Élénk vita folyt a digitális agendával kapcsolatban. Európa egyelőre még nem használja ki teljes mértékben a digitális gazdaságban rejlő lehetőségeket, mégpedig azért, mert a piac széttöredezedett. A tagállamoknak bátor lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a keretfeltételek megfelelőek legyenek, emellett az innovációt kell eh, előmozdítani az IKT szektorban. A digitális eh, egységes piac 2015-ig való kiépítése egy fontos prioritás, és azt reméljük, hogy gyors fejlődést fogunk elérni a telekom csomag, illetve az adatvédelmi csomag elfogadása terén, amelyekre remélhetőleg még a 14-es választások előtt sor kerül. A Barozó elnök úr az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés fejlesztés területén kért nagyobb élénkséget a tagállamoktól, az év vége előtt elő kell készíteni ezeket a programokat, hogy aztán a megvalósítás is végbe mehessen. Az a 6 milliárd euró, amely az európai foglalkoztatási kezdeményezésre van szánva, megfelelően kell elkölteni. Emellett adta a az a fognak találkozni a miniszterek, és beszélnek majd erről a témáról, az Európai Parlamentet is bevonjuk ebbe a munkába. Emellett üdvözöljük azt, hogy a gazdaságpolitikák végrehajtását komolyabban veszik az európai szemeszter keretein belül. Barozó úr ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó erőfeszítéseket eh, a szemeszteren belül jobban be kell ágyazni. Emellett, ami a bankuniót illeti, az Európai Tanács eh, egy általános megközelítést ért eh, el a bank szanálási rendszerrel kapcsolatban. Eh, ez eh, az Európai Parlamenten belül is egy fontos téma, és tudjuk mindannyian, hogy a részletek letárgyalása nem lesz könnyű az egységes bankszonálási mechanizmust 2014, a 2014-es választások előtt e, jó lenne e, beindítani, illetve e, az év vége előtt a betétgaranciákról is dönteni. Az EKB elő bemutatta az EKB átfogó bank értékelési rendszerét is, amelyel majd a bankrendszert fogjuk értékelni egy eh, első vitát tartottak eh, az állam és kormányfők az EMU szociális dimenziójáról. Az Európai Bizottság javaslatot tett eh, egy foglalkoztatási scoreboard létrehozására, illetve szociális indikátorok kialakítására, ezt üdvözölték az állam és kormányfők. Ugyanakkor a vitából nyilvánvalóvá vált az, hogy eltérőek az érzékeny területek az egyes tagállamokban a bizottság javaslata a refittel kapcsolatban szintén ezt a javaslatot üdvözölték. A létező szabályok e, megerősítéséről is beszéltek. Schulz úr személyes támogatását én magam is üdvözlöm. A Refit egy jó program, amelynek célja az egyszerűbb és átláthatóbb szabályozói környezet kialakítása. Ugyanakkor arról is beszéltek, hogy a Refit az administratív terhek csökkentésének eszköze, de nem szabad hogy a közös szakpolitikai célkitűzéseket megkérdőjelezze, például a fogyasztóvédelmet, a környezetvédelmet, vagy a munkavállalók védelmét. Tehát olyan jogszabályokat szeretnénk, amelyek ezeket a célokat a továbbiakban is szolgálni képesek. A Lampedusai tragédiáról szólva beszéltek a menekült áradatról is, és beszéltek arról, hogy hogyan lehet harmonizálni a humanitárius fellépéseket Emellett oda kell figyelni a mentési munkálatokra, a, megsegítve azokat a tagállamokat, amelyek ki vannak szolgáltatva a nagyméretű bevándorlásnak, és föl kell lépni a szervezett emberkereskedelem ellen. Az Európai Tanács decemberben vissza fog térni erre a témára. Van Rompuy úr beszélt már a keleti partnerséggel kapcsolatos Vilniuszi csúcs találkozóról, amit mi is egy történelmi lehetőségként látunk, történelmi lehetőségnek látunk. Ukrajna és a többi keleti partnerország feleljen meg a feltételeknek. Optimisták vagyunk, hogy megállapodás születhet Ukrajnával, illetve e, hasonló lépések történhetnek e, Grúziával és Moldáviával kapcsolatban. Beszéltek még az állam és kormányfők az amerikai e, titkosszolgálatok működéséről, francia és német kezdeményezésről már volt szó, tehát nagyon sok mindenről beszéltünk, beszéltek az állam és kormányfők a csúcson. Azt gondolom, hogy komoly eredményeket sikerült elérni, és ez a munka nagyon jól elő fogja készíteni a decemberi csúcsig terjedő időszak teendőit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alelnök úr, Sefcsolcs úr. Most pedig nagy örömmel az Európai Parlament képviseletében Cook asszonyt szólítom. Köszönöm szépen, elnök úr! Van Rompuy úr az utolsó európai tanácsülés számos problémát vetett fel, ami számunkra fontos volt, rendkívül fontos, hogy újból megerősíthessük a gazdaságunkat, a KKV-kat és munkahelyeket teremtsük az állampolgárok számára. A nagyon magas munkanélküliség nem elfogadható. Strukturális változtatásokra van szükség, hogy olyból a versenyképességünk és a növekedés beinduljon. Ezért üdvözöljük azokat a reményre okot adó jeleket, amelyek megjelentek a gazdaságunkban, de tudjuk, hogy több erőfeszítésre van szükség, hogy valódi eredményeket érjünk el. Ezek még nem csak számok, hanem valódi munkahelyek az állampolgárok számára. Támogatjuk az előrelépést, amit a tanácsban sikerült elérni, de aggódunk továbbra is, hogy az Európai Unió prioritásait tudja majd finanszírozni. Tisztelt elnök urak! Frakciónk folyamatosan érvel amellett, hogy a mai Európai Unióban szükségünk van arra, hogy tovább erősítsük a gazdasági és költségvetési politikáink koordinációját. Mert ami egy fővárost érint, annak hatása lesz egy másikra is. És hogyha le tudjuk vonni a tanulságokat a gazdasági válságból, amit átéltünk, az az, hogy ma olyan integráltak vagyunk, hogy már muszáj ennek megalkotnunk a jogalkotási keretét is, hogy a gazdaságunk működőképes legyen abban az unióban, ami egyébként már létrejött. Szükség van arra, hogy sürgősen befejezzük a bankuniót. Nem szabad, hogy csődbe menjen egy bank és destabilizálja az egész Európai Unió pénzügyi rendszerét. Ezért meggyőződésünk az, hogy a bankuniót sürgősen be kell fejeznünk, fel kell építeni, mégpedig a joga, a parlamenti ciklus befejezése előtt. Az első lépések már megtörténtek, de tovább kell lépnünk az egységes bankszanálási mechanizmussal, és ezt a kulcsfontosságú projektet is be kell, hogy fejezzük a parlamenti ciklus befejezése előtt. A tanács felismerte, hogy a bankunió csak akkor lehet hiteles, hogyha meg győződésre és bizalomra okot adó mentőövek és biztonsági hálók vannak mellette. A következő ECOFIN tanács fog erről beszélni, hiszen a bankunió hitelessége van forog kockán. De ambiciózusnak is kell maradnunk akkor, amikor szeretnénk a gazdaságainkat ismét fellendíteni. Az eladósodottság helyett munkahelyeket kell teremteni az állampolgároknak. Versenyképességre van szükség, nem pedig adónövelésre, strukturális reformokra, mert csak akkor lesznek képesek a KKV-k működni és munkahelyeket teremteni. Nagyon fontos az, hogy a belső piacunk eléggé erős legyen, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Ezért a, szag, vagy a frakciónk abban is támogatja a tanácsot, hogy a jogalkotási terheket, illetve a az adminisztrációs terheket csökkentsük különösen a KKV-k számára, hiszen ezek a mozgatórugói a gazdaságnak, és ők teremtik a legtöbb munkahelyet. A hatos és a kettes csomag alkalmazásával kapcsolatban ragaszkodunk hozzá, hogy a bizottság végezze el a munkáját, és ne engedjen a nyomásnak. Különben az egész Európai Unió hitelessége és az új gazdasági kormányzásunk ismét meg fog kérdőjeleződni. Hogyha a reform folyamat lelassul, akkor nem csak a lendületet veszítjük el, hanem vissza is csúszhatunk a válságba, abba a válságba, amelyből éppen kezdünk kimászni. A legújabb statisztikák Írországból azt mutatják, hogy az adógyi felelősség megfelelő reformokkal működőképes. Ezen az úton kell tovább mennünk. De annak is nagyon örülünk, hogy a tanács végre biztosítani tudta a szükséges pénzt, a hiányzó pénzt 2013-ra. Csak az lett meg minket, hogy ennyire sokáig tartott ez. Már júliusban meggyőződésünk volt, hogy sikerült megállapodásra jutni. A parlament nagyon világosan megfogalmazta kulcsfontosságú követeléseit. A maradék 9 milliárdot 2013-ra ki kell fizetni. Ez volt az egyik, a másik, hogy felülvizsgálti záradékot akartunk, a harmadik, hogy legyen egy magas szintű csoport, amely megvizsgálja a saját erőforrások rendszerét. Ez volt a három nagyon észszerű követelésünk és meggyőződésünk volt, hogy el is fogadták ezeket. De elnök úr, 3,9 milliárd, ez nem új pénz, ez olyan pénz, amit a tagállamok, és nagyon gyakran, ötben azok a tagállamok, amelyek blokkolták a folyamat, már el is költöttek már el is költötték olyan programokra, mint például az Erasmus. 250 ezer fiatal kedvezményezettje ennek a programnak, és tanulhat külföldön ennek köszönhetően. Ezt a pénzt már elköltötték infrastruktúra projektekre, utakat és hidakat építettek belőle. Csak emlékeztetném önöket, hogy 11 ezer kilométert renováltak vagy építettek az elmúlt pénzügyi tervidőszakban. Az energiaszektorban is elköltötték ezt a pénzt, hogy a harmadik országoktól kevésbé függjünk. És a Lampedusai tragédiára kitérve, talán olyan pénz is volt, amely nem volt elég a Frontexnek arra, hogy biztonságosan őrizni tudják a határainkat. A parlament, ez a parlament csak azt kérte és kéri most is, hogy ezeket a számlákat fizessék ki akkor, amikor benyújtják őket, hiszen ezek és más közös fellépések, amelyeket az MFF-ben finanszírozunk, az állampolgárok érdekeit szolgálják az összes tagállamban. Kedves kollégák, azért térek vissza erre a prontra, és a frakciónk azért hangsúlyozza annyira gyakran, hogy mennyire fontos a pénzügyek terén rendet tenni, mert aggódunk egy oldalról, hangsúlyozzuk azt, hogy csökkenteni kell az európai költségvetést. Ugyanakkor egyre több európai fellépést sürgetünk, például a migráció tekintetében, amire már utaltam is. Elnök úr, most hadd vizsgáljuk meg azt, hogy ma mit vitatunk meg az Európai Tanácsi Ülés más témáit. Az állam és kormányfők mit szeretnének, mit várnak az EU-tól? Azt szeretnék, hogyha az innovációba ruháznánk be, hogyha egy egységes, digitális és távközlési piacunk lenne. Sőt, azt akarják, hogy az Európai Unió mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az egységes digitális piacot 2015-ig létrehozza frakciónk teljes szívből fogja támogatni ezt, hiszen az ilyen jellegű beruházások a magánszektor finanszírozását is vonzák, és négy-ötször annyi pénzt termelnek, mint amennyit eredetileg beruháztak ezekbe a projektekbe. Frakcióként mindig az mellett érveltünk, hogy a közös befejez, berukta, beruházás az oktatásba és a munkahelyteremtésbe Rendkívül fontos, de amellett is érveltünk, hogyha szeretnénk létrehozni új munkahelyeket, akkor az egyenl- egyetlen előrevezető út az az egységes piac létrehozása. És különösen a digitális egységes piac az, aminek a lehetőségeit még nem használtuk ki. 900 ezer üres munkahely, betöltetlen munkahely lesz ezen a területen, a számítástechnika területén 2015-ig. Ezért közös európai fellépést sürgetünk e területen is meg kell teremteni a megfelelő körülményeket a hálózatok, legyenek azok vezetékes és vezeték nélküli hálózatok létrehozása. Erről is volt szó az Európai Tanácsülésén, hiszen az egyik prioritás ez és ez összekapcsolódik egy másik prioritással, az ifjúsági munkanélküliség kérdésével. A fiatalok 50%-ának nincs munkája, ez tarthatatlan. Elnök úr, Európa nem az erőforrások kontinense, ezért a készségeket, az oktatást, az élet, egész életen át tartó tanulást és a mobilitást kell hangsúlyoznunk. Mindig ezek voltak az érveink a parlamentben, és októberben is éppen amellett szavaztunk, amellett tettük le a voksokat, hogy a készségek közös kölcsönös elfogadása mennyire fontos. De elnökök, ki fogja ezeket a kezdeményezéseket finanszírozni, hogyha nem az európai költségvetés és nem a több éves pénzügyi keret? Ez aggaszt minket, amikor folyamatosan az európai költségvetésről vitázunk. Az az aggályunk, hogy egy oldalról újabb és újabb kezdeményezéseket indítunk Európában, de vonakodunk ennek a pénzügyi következtetés, következményeit vállalni. Sajnos ez azt jelenti, hogy az Európai Tanács olyan vagy olyan programokat ígér, amelyek nem fognak megvalósulni, vagy pedig a deficitet növeli, és ez megnyomorítja a gazdaságainkat egész Európa szintjén. Tisztelt Van Rompuy elnök úr! Az MFF sokkal több, mint egy pénzügyi eszköz. Ez egy kötelezettségvállalás a tagállamok részéről, hogy együtt dolgoznak, szolidaritást mutatnak egymás iránt, és a közös megoldások mögé felsorakoznak. Erős Európát szeretnénk az összes ágazatban. Azért, mert meggyőződésünk, hogy ha együtt dolgozunk, együtt működünk, az olyan hozzáadott értéket teremt, amely egész Európa számára előnyös lesz. Köszönöm szépen. Wortman. Köszönöm szépen Wortmann kólasszony szavait, és most önél szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, alelnök úr, képviselőtársak, talán nem meglepő az önök számára az, hogy frakciómnak nem azonos a véleménye az a tanács eredményével kapcsolatban, mint az erőtelm szólónak. Persze normális dolog az, hogy véleménykülönbségek adódnak, hogyha a politikai magyarázatokat hallgatunk. Néhány évvel ezelőtt Spanyolországban egy vicci járta lehet, hogy különös. A, a, kérd, a vicc úgy szólt, megkérdezi valaki, hideg van vagy meleg? Nem a, a válasz meg, hogy se hideg nincs, se meleg, nulla fok van. Hát a nulla fokot érezni mindenhol most. Spanyolországban, Brüsszelben, Németországban, ez se hideg, se meleg. A tanácsra is lehet mondani, a tanács ülésnek eredményére, hogy se hideg, se meleg. Egyes fontos témákat kitoltak 2015-ig, másokat nem tartottak elég fontosnak ahhoz, hogy tárgyalnak róluk egyáltalán. Megint másokról azt mondhatjuk, hogy elmaradtak a várakozásainktól, bár ezek a várakozások eleve nem voltak túl magasak, magasra srófoltak. Ő, ez a tanács ö, ugye nem mondhatja magára, hogy Európa ugyanott áll, ahol néhány évvel ezelőtt volt, már nem az intenzív osztályon kell kezelnünk Európát, onnan azért kijött, de továbbra is beteg, továbbra is kezelni kell, és ez a kezelés bizony mireható kell legyen. A tanács és az Európai Bizottság, csak úgy, mint több tagállam, egy kicsit lehet, hogy elbizakodottá vált az elmúlt időszak sikerei alapján, és azt mondják, a nehezén túl vagyunk, most nyugodtan hátradőlhetünk, nyugodtan egy megérdemelt pihenőbe kezdhetünk, holott ez bizony nem helytálló értékelés, nincs idő pihenni. Nézzük meg az adatokat. A gazdasági növekedés tekintetében az Európai Unió legfrissebb adatai szerint a legutóbbi negyed évben 0,3%-os volt a pénzügyi növekedés. Ám hogyha éves kivetítésben vizsgáljuk ezt, extrapolálva, a 2012-es első negyedével összevetve, akkor 0,9%-os csökkentés, csökkenés tapasztalható. Több mint 19 tagállamban magasabb, mint 10% a munkanélküliség, e közül 5 tagállamban 15%-nál magasabb, sőt, kettőben 20%-nál magasabb a munkanélküliség. A közgazdászok abban nagyjából egyetértenek, hogy a 10-15%-os munkanélküliség egy elveszett évtizedet jelent. Persze vannak jobb és rosszabb helyzetben levő tagállamok, ám az EU egészének helyzete súlyosnak mondható. Aztán a szegénységet vizsgálva, négy európaiból egy egy romló helyzetben van, a szegénység felé csúszik. Ez sem adokat arra, hogy elégedettek legyünk az eredményeinkkel. 2009 óta jelentősen javult ugyan a helyzet, Ám továbbra is van tennivaló a államháztartási monetáris politikát jobban javítani kéne és jobban végrehajtani. Az államadóság nehézségében levő államok továbbra is fiskális reformokat kell bevezessenek, ha meg a bankuniót vizsgáljuk, meg az egységes felügyeleti mechanizmust. Nos, ez jelentős lépés előre, ám minden más téma, amely kapcsolódik ehhez, még várat magára. Holott méreható reformokra volna szükség, ezek még nem valósultak meg, sőt tűnik elég sok időt vesz majd időben, mire egyáltalán bevezetik, elkezdik őket. Hogy 2016-ban, vagy 2018-ban lesz -e. Nos, hát egyik dátum sem túl közeli az egységes monetáris most tekintetében, holott a megoldáson most volna szükség. A tanács gyengének bizonyult, témát illetően is. Van egy híres intézet, mi szerint nincsenek partnereink vagy szövetségeseink, hanem stratégiai érdekeink vannak, meg olyanok, akik ezt, ezeket osztják. Hát szerintem nem szabad megengednünk, hogy, hogy kémkedjenek utánunk, hogy az Európai Unió tisztviselőinek ügyeiben kutakodjanak, ellenük hírszerzés folyjon. Mi azt sem engedhetjük meg, hogy tömeges hírszerzés alanyai legyenek a európai állampolgárok indoklás nélkül. A magánélethez való jog, annak sértethetetlensége alapjoga az Európai Uniónak. A tanács gyengének bizonyult ezek megvédésében. Az Európai Parlament válasza sokkal nagyobb hatású volt, amikor is jóvá hagyott egy állásfoglalást, szerint felfüggesztjük a Swiss megállapodást. Ez, Európai Parlament, ez az Európai Parlament válasza több delegációját a Egyesült például az állampolgári szabadsági jogszabadságának delegáció is ott járt, ahol is kifejezte az Európai Parlament felháborodását ezekkel a lépésekkel kapcsolatban, és vizsgálatot kért a szenátusban és a kongresszusban is, hogy vizsgálat induljon, és hogy megfelelő lemények a következtetéseket. És végül beszélem végig nem engedi jelent EU szinten, hanem az Európai Bankszonálási Alap, illetve mechanizmus létrehozását is, amely a bank ágazat iránti bizalmat megnövelni és a hitelezést is beindítaná. Ami a gazdasági és monetáris uniót illeti, arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a mélyítés és integráció hosszú távon szükséges, noha az EMU szerkezete erre jelenleg nem alkalmas. Tehát az EMU-val Kínával kapcsolatban nincs hajl, fejlődés, ugyanakkor a bankunió és egyéb témák ezt igénylik, ez a folyamat tehát nem ért véget. Amennyiben 20 évig így fog a, folytatódik a helyzet, súlyos problémákkal kell szembenéznünk. Ami a bevándorlást illeti, a földközi tengeri tragédia után tényleges lépésekre, konkrét cselekvésre van szükség. Nem szabad háttérbe szorítani ezt a kérdést 2014 utánra, amit cinikus lépésnek tartanánk, amikor egy nagy észak-afrikai bevándorlási hullám ért el bennünket az arab tavasz, vagy akárminek is hívjuk miatt, nem voltunk felkészülve, most sem vagyunk felkészülve, holott zajlik a szíriai polgárháború, májusig, jövő májusig arra számíthatunk, hogy romlik a helyzet egyes tagállamokban, emellett Líbiában, Libanonban is várhatóak, vagy lehetségesek zavargások, amelyekre szintén nem vagyunk felkészülve. Köszönöm. Köszönöm szépen, Parvanov asszony. Most... Rebecca Harms asszony szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnökség, tisztelt kollégák számomra, mint nagyon sok más állampolgár számára is, akik azt gondolják, hogy Brüsszel képviseli az európai közös értékeket és védi meg azt. Nos, számunkra nagy csalódás volt a legutóbbi csúcs. Nem tudom, hogy ön szerint mit mentettek meg. Például a Lampedúzát, ugyan egyáltalán napirendet tűzték, ám nem voltak abban a helyzetben, hogy egyetlen, akár egyetlen korrekciót tegyenek a közös menekültügyi politika szövegében. Aztán az sem tetszik nekünk, hogy az eddig sem optimális menekült politikát végrehajtassák a tagállamokkal. Nincs olyan bevándorlási politikánk, amely megfelelően a mostani nyomásnak. A Szíria körüli akut helyzetnek sem tudtunk megfelelni, és Afrika politikánk is sürgető kívánivalókat hagy, hagy maga után, úgy, mert ebben itt kéne az okokat kezelni. A második nagy téma az állampolgári jogok és az adatvédelem. Jól tudjuk, hogy néhány hete tudjuk, hogy nem csak Európai Unióban hallgattak le állampolgárakat, hanem azt is tudjuk, hogy a német kancellárasszonyt hallgatták le, mióta megtagadta az amerikaiak példának követését az iraki háborúban. A brüsszeli tanástól miféle információ jött ki ezzel kapcsolatban? Semmi. Az adatvédelmi alap és szabályunkat egyszerűen félresöpörték. Egy, egy, egy elég ködös delegáció utazott ki Washingtonba, és Németországban azt olvasom a sajtóban, hogy a legfőbb kémünk utazott ki, az Európa legfőkém kiadzott Washingtonba, hogy az amerikaiak fő spionjába, kémével tárgyaljon arról, hogy kell-e változtatni a, a közös szabályokban és kapcsolatrendszerünkben. Ennyi olvasható a sajtóban. Hát én úgy gondolom, hogy a né az európai polgár nagyon helyén valóan úgy gondolja, hogy abszolút kudarcot vallott e témákban a tanács. Az Európai Parlament azt követeli, hogy a SWIFT megállapodást állítsuk le. Szerintem a pnr is le kéne állítani. Szerintem ez egy elképesztő botrány, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy mérlegelik azt, hogy az ipari kémkedés talán majd talán korlátozzák, a következő héten pedig megy tovább a, a tárgyalás, a TTIP a befektetési megállapodás ügyében. Hát ha van kiárosítása az európai értékeknek, akkor ez az. Mi lenne más, ha nem ez az? Aztán az Európai Unió reform, Merkeli reformjáról beszélnek, miközben aztán késő este a tanácsülésen arról is beszélnek, hogy mégiscsak lehet, hogy lesz pénz arra a jövőben, hogy konjunktúra intézkedéseket vezessenek be az eurozóna egyes államaiban. De csak azzal a feltétellel, hogyha a válságban levő államok elfogadják Angela Merkel ötleteit a versenyképesség témájában, és az ő reform napirendjét valósítják meg. Hát szeretném tudni, hogy az Európai Parlament ezt miképpen látja, és nem tudom, hogy Martin Schulz elnökünk, akit a sajtóban a mama, mama kedvenc gyerekének neveznek, mert merkel kapcsolatban, mit mond erre majd, és az Európai Parlament eddigi határozatai miképpen érvényesülnek a közös döntések, közös értékekre vonatkozó határozatok végrehajtása tekintetében, mert nem csak az eurozóna reformjáról van szó, hanem sokkal többről. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Van Orden úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR frakció üdvözli azt az előre haladást, amit a kereskedelmel a a dereguláció területén, illetve az egységes piac, illetve a digitális szolgáltatások területén elért. Barózó úr szerint nem, viszont szeretnénk, hogyha nem a nemzeti kormányok területére tévedne egy olyan üzenetet küldünk, hogy szerintünk a Berlamon az ne úgy folytassa a munkáját, ahogy eddig tette. A kikötői szolgáltatásokról szóló dokumentumot 2003-ban és 2007-ben is elutasítottuk, de miért? De miért támasztották fel ismét? Miért nyújtották be megint? Talán Kallasz biztosul, meg lehetne győzni arról, hogy gondolkozzon ezen még egyszer lehet, hogy kevesebb európai demokratár, főigazgatóságra és bürokratára lenne szükség, hogyha kevesebb lenne a, az adminisztráció, akkor viszont lehet, hogy kisebb lenne az költségvetésünk is, és több pénzünk maradna. Tehát nem biztos, hogy annyira kedvezőtlen lenne ez a lépés. Hogyha a tanács vajon miért nem beszélgetett arról, hogy Indiában milyen előrehaladásokat sikerült elérni. Itt is és ott is választások lesznek. És nagyon kevés időnk van már arra, hogy az USA-val kötendő kereskedelmi egyezményt tető alá hozzuk. Nem szabad, hogy ezt a lehetőséget hagyjuk elszalasztani. A Lampedusa események a Frontex hatását, a Frontex szerepét hangsúlyozzák. Beszélgethetünk a front vonalban lévő államokról öt északi tagállamban nyújtják be, köztük van az enyém is, a legtöbb menedékkérelmet, ezeknek a két harmadát. Tehát ők is a frontvonalban vannak. A megoldás az a megelőzés. A forrásnál kell keresni a megoldást. És működőképes visszafordítási megállapodásokat kell azonnal kötni, és mm, ezeket hat, ezeket azonnal végre is kell hajtani. Ahelyett, hogy ilyen puha intézkedéseket hoznak, amik csak több problémát generálnak. Felháborító az, amit a bizottság csinál, az állítólagos USA-i belbiztonsági ügynökségi botránya kapcsolatban. Volt, aki azt gondolja, hogy meg kell erősíteni a titkosszolgált területén is Európát, és egyelő alapokon kell tárgyalnunk az USA-val. Az NSA-nak kell egy európai ellensúlyra, egy európai titkosszolgálatra van szükség. Mit reagálnak erre, elnök urak? Nem hiszem, hogy nagyon nagy elvek lettek volna itt kockán, hanem csak az európai mandarinok az, ö, sajnálatukat fejezték ki azáltal, hogy az USA-nak van valami, ami nekünk nincs. Az Európai Bizottság nem érti meg azt, hogy az, hogy egyre több Európai Uniós hatáskört gyűjt, mm, és kompetenciáit folyamatosan kiterjeszti, az nem mehet tovább. Most a tendencia megfordul. Az Európai Uniónak sokkal kevesebbet kell tennie, azt viszont jobban. Köszönöm, Van Orden úr, most pedig Cimmer képviselő kapszót. Um, Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Amikor a legutóbbi csúcsról beszélünk, akkor ki kell mondanunk, hogy ez a habozás az elszalasztott lehetőségek csúcsa volt. Ma és általában ezen a héten az Európai Parlamentben a frakciók körében az Euróbarométer legújabb eredményét publikálják és beszélik meg. Az egyik legsúlyosabb kimutatás az az, hogy az intézményekbe vetett bizalom az állampolgárok körében és a készség a választásokról való erre jelentősen csökkent. És úgy gondolom, hogy az, amit a csúcson bemutattak, az bizony nem fogja mobilizálni a választókat, és garantáltan nem teszi azt, és pedig ez a választás dönti el, hogy milyen Európai Unió jön létre a jövőben. Ez egy politikai kudarc, és ezt, az, ezt a kormányoknak kell vállalnia, és azoknak, akik a csúcson részt vettek. Nem történt döntés a sürgető kérdésekben, a feltorlódott megoldandó kérdésében, a migrációs politika kérdésében. A Lampedusai tragédia nem ö, adott alkalmat arra, hogy a migrációs bevándorlási politikát, menekült politikát átdolgozzák, módosítsák, hogy megjelöljék azt, hogy hol módosítsák azt. Egy kínos helyzetbe került az Európai Unió, ahol is megtagadott minden szolidaritást. E helyen olyan mondatok hangzottak el, miszerint az okokat kell orvosolni a fejlődő országokban. Ezzel kapcsolatban felteszem magamnak a kérdést, milyen okokra gondolnak itt a kormányon levők? Hiszen először is a Lisszaboni szerződésben leírt koherenciát kéne biztosítani a, a fejlesztési politika és a többi Európai Uniós politikai stratégia között. Meg azt kéne megkérdezni először, hogy a, a millenáris felejtési célok érdekében mit tesznek. Semmi sem történt ezzel kapcsolatban. Másodszorban az a súlyos kérdés, miszerint, hogy az unió hatalmas ígéreteit hogyan lehet majd finanszírozni, és a többéves pénzügyi keret elakadása, amely a jövőbeli cselekvő képességét béníthatja meg az Európai Uniónak, miképpen értékelendő. Tehát mindezen kérdésekben semmi sem történt, csak azt halljuk, hogy Merkel és mások saját megoldási modelljeiket igyekeznek ráöltetni az Európai Unióra, és nem látjuk, hogyan lehet a fiatalokat motiválni, hogyan lehet általában az európai állampolgárokat arra motiválni, hogy elmenjenek például szavazni. Mindent ránk tolnak, európai parlamenti képviselőkre, mi kell bejelentsük mindezeket, holott rengeteg cselekedni való van és korrigálni való van. Ez így nem megy, hogy ezt csak halogatják, a kormányok felelősségnek vállalniuk kell felelősségüket, nagyon gyors lépésekre van szükség. Teszem, további kérdéseket teszek fel. A bankunió további menetrendje mindenki tudja, hogyha nem teszünk semmit, jön a következő banki válság, ez nyilvánvaló. Mikor vonjuk le a következményeket nem látok semmi menetrendet a bankokra vonatkozóan. Nincs világos kijelentés arra vonatkozóan is, hogy a, a bankszanálési alapban voltak éppen hogy is annak a végrehajtásában mi történjen, ki mikor mit kell fizessen, ki miért mikor felelős. Ezek olyan kérdések, amelyek itt lógnak a levegőben, és ahol egyetlen lépéssel jutottunk előrébb. A következő csúcsot tolták el a dolgokat megint, és mi itt két héttel később az Európai Parlamentben csak kommentálni tudjuk ezeket a kérdéseket. Mindazokat, amiket a szőnyeg alá söpörtek. Ez úgy látom, ez a kötelező kűr gyakorlat részünkről, sok értelme nincs. A legutóbbi Strasburgi ülésünk óta, amit a, ülés, a csúcs után tartottunk, a költségvetési kifizetések ügyében. Születtek-e válaszok? 2013-ra vannak-e világos előrányzatok? A 18 milliárdos hiányt, amit 2014-re áthoztak. Ez nonsens, amit mondanak, hogy az ifjúsági munkanélküliség elleni harcra vonatkozóan frontloadinggal lehet majd finanszírozni. Ez így nem fog működni. A digitális Európáról rengeteget beszélünk. A konkrét programok finanszírozása, ezek csökkentek, ezek az előrázatok, ezek az összegek. Szinte felfoghatatlan, miközben minden közgazdász tudja, hogy ez így nem fog működni, meg a politikusok is jól tudják, ön is bizonyal tudja és látja. Remélem, hogy a kalapácsütésével épp ezt akarta megerősíteni ön is. Grazie, onorevole Zimmer, la parola onorevole Farage. Köszönjük, Zimmer asszony, és Farage úr következik. Eh, Nos, eh, örülök, hogy újra látom eh, önt, elnök úr. November 5-e van, Angliában egy nagy ünnep, 400 eh, évvel ezelőtt. Próbálták felrobbantani a parlamentet dinamittal, és megpróbálták megsemmisíteni az alkotmányunkat. Nyilván eh, ez egy erőszakos eh, megoldás tervezet volt, önök most eh, az unalmas megoldást választják, önök Van Rompuy úr és kollégái állandóan kezdeményezésekről beszéltek, illetve, beszélnek, illetve arról, hogy mit tesznek a foglalkoztatással, és valójában semmi sem javul, sőt, 18 éve E, sőt, most már 19 éve e, nem lehet igazolni az Európai Unió költségvetését. E, nos, a jó dolgok vérszegény dolgok, 50%-os az ifjúsági munkanélküliség egyes déli tagállamokban, és persze azt is észre lehet venni, hogy egyre növekszik az ellenállás, és ezek egy része nagyon csúnya ellenálló, nem olyanok, mint én, három és fél évvel ezelőtt én rákérdeztem arra, hogy önt milyen fából faragták, ami nekem akkor 3000 eurómba került. Nyilvánvalóan ön azóta egy kifinomult finom úr és fiatal úr benyomását kelt itt. Ugyanakkor más pozitív dolog nem változott az elmúlt három és fél év alatt. Továbbra is el vannak szakadva önök a, és ez a ház is a választóktól. Ezért várható egy választói reakció májusban önök megállíthatják ezeket a sötét erőket, amelyek majd be fognak vonulni ebbe a parlamentben, akkor, hogyha bevallanák nyíltan, hogy eljött az ideje, hogy legitimizálják ezeket a, ezt az intézményt és ezeket az intézményeket azzal, hogy népszavazásokat tartanak, hogy ön például egyáltalán legyen-e Van Rompuy úr, mert a franciák és a hollandok szerint önnek nem is szabadna léteznie. E, most e, várják tehát a vihar tölbetett kézzel, vagy megpróbálják demokratikusan legitimizálni ezt az Európai Uniót végre. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt Farage úr. Most pedig Szedler asszony kapszott. Elnök urak, képviselőtársak, először is Van Rompuy úr, én nem osztom az önértékelését, és nem vagyok ezzel egyedül. Nem osztom azt, hogy a pénzügyi válság elmúlt volna. Túl lennénk rajta. Csak időt vásároltak, meg az a milliárdokért időt vásároltak, ennyi történt. Az állampolgárok világosan követelik azt, hogy, hogy láthatóak legyenek a lépések. A 34 és 33-as pontokat idézném a következtésekből. Itt azt mondják, hogy a közvetlen feltő kísértése a bankoknak nem a stabilitás alapból történik majd. A német pénzügyminiszter meg Schäuble meg azt mondta, nem akárki ő mondta, idézem, semmiféle adópénzt nem lehet a bankok megmentésére és különösen az ESM-re költeni. Holott mindez a koalíciós, az SPD koalíciós partnerrel együtt, egyetértésben mondta. Tehát nem lehet adófizető pénzből bukott bankokat feltőkésíteni. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy a 43-as, 44-es pontban felsorolják ezeket a bankokat, a stabilitási mechanizmusról beszélnek, ez kéne, hogy megmentse a bankokat, amiről Schäuble Merkel jóváhagyásával, meg a koalíciós partner az SPD jóváhagyásával kifejezetten tilt, illetve megtagad. Aztán a, az IMF 10%-os büntetőadót adót vezetne be. Ez elképesztő. A tanács, ettől a tanácsot bizottságtól azt várjuk, hogy a választások előtt világosan fogalmazanak, mert a polgárok ö, joggal kérik azt, hogy követelik azt, hogy az Európai Unió ne hazudozzon nekik folyamatosan. Aztán a bankfelügyelet, amit úgy dicsérnek, hogy néz neki? Milyen szabályok szerint működik már ez a bankfelügyelet? Nem látjuk a szabályokat, nincs szabály. Ezeket törölték a korábban még működő szabályokat ö, megszüntették. A Bázel 3-as mondták. A Bázel 3-as nem szabályrendszer, nem olyan szabályrendszer, amelyet, a, a, a, amely a megvadult spekulánsokat megfékezné majd. Valami bizonyos KKV hiteleket lehet, hogy szabályoz, de az a kérdés továbbra is, hogy milyen szabályok alapján van mert merszük azt mondani, hogy a bankunió szabályozni képes, szabályra pedig szükség van, és a felügyeleti szabályozás ellátásához szabályokra, vagy a felügyeleti feladatásához szabályokra van szükség. Mindezek a példák mutatják, hogy nem oldották meg a feladatokat, csak milliárdok, több milliárd elköltésével, adópénz elköltésével időt vásároltak, és ezért meg fog büntetni bennünket az adófizető, és hát erre megvan minden oka. Grazie, ora Köszönöm szépen. Most pedig a reakciók következnek. Először a bizottság, a tanács elnöke kapsz. A bizottság elnöke kapsz. Sefcsovics úr, az alelnök kapszott. Köszönöm. Hogy emlékeztettek rá, hogy a gazdaság még mindig gyengélkedik? Az én nyilatkozatomban is hallhatták, hogy igen, igen, vannak jelei annak, hogy megkezdődött a fellendülés, de még nagyon ö, gyenge lábakon áll a gazdaság, és nem szabad elkizakodottnak lennünk. Hat, vagy még ennél is több hónap után kezdenek igazán beindulni a gazdaságok a tendencia fordulása után. Tehát a növekedés után fog majd az Európai Unióban Európai Unió szerte a foglalkoztatás is javulni. Az Európai Bizottság és a tagállamok a fiatalok érdekében kell, hogy többet tegyenek. Ezt mi is szeretnénk. Új eszközöket fejlesztettünk ennek érdekében, de egy kicsit meglepett az, amikor megnéztem azt, hogy hány tagállam öm, állította össze a terveket az ifjúsági garancia számára, csak hat. Mi megteszünk mindent, hogy a többi tagállam felé is kommunikáljuk azt, hogy ez a probléma, ez különösen sürgető. Nagyon fontos, hogy a terveiket elkészítsék, hogy az európai pénzeket, amelyeket erre megkapnak az új MFF alatt, fel tudják használni, és lehető leghamarabb. Akár már 2014. január 1-től. Tanulnunk kell a múlt hibáiból, és a piaci tapasztalatokból. Le, meg kell néznünk azt, hogy milyen készségek hiányoznak, mire van szükség. Legalább egy millió betöltetlen munkahely van a digitális munkaerőpiacon. 2015-ig ennyi lesz. Muszáj cselekednünk. Nagyon sok, ott lesz egy oldalról, nagyon sok munkanélküli fiatal, más oldalról próbáljuk majd a harmadik országokból importálni a munkaerőt ezekre a helyekre. Úgyhogy a készségek tekintetében a kereslet és a kínálat közötti különbség egy komoly probléma. Ezt meg kell oldani, mert az a versenyképességünket is tudjuk javítani, és ugyanakkor a fiataloknak is munkahelyeket biztosítunk. A bankunió abszolút lényegre, lényeges és fontos. Nagyon sokan hangsúlyozták ezt is. Az is jó, hogy megfelelő atmoszférában tudjunk gyorsan lépni, hiszen nagyon sürgető a helyzet, fel, meg kell erősíteni a bizalmat ismét, fel kell állítani azt a rendszert, amivel a pénzügyi rendszerünket meg tudjuk támogatni, hogyha meginogna a következő években a bankrendszer egy-egy eleme az Európai Unióban. A puzzle utolsó részeit kell most itt összeállítanunk annak érdekében, hogy az európai gazdaságba vezet bizalom ismét megerősödjön, és a félelmeket el tudjuk oszlatni, amelyek még mindig léteznek az európai bankszektorral kapcsolatban. Remélem, hogy a pénzügyminiszterek is majd meghallgatják és megértik azt, hogy mennyire sürgős a fellépés. Az Európai Tanács, a Parlament és a Bizottság is ugyanazt hangsúlyozza. A finanszírozással kapcsolatban a tagállamokra van szükség, hogy azt a kritikus tömeget elérjük, amelyel létre tudjuk hozni azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek utána lehetővé teszik, hogy egy sokkal erősebb reálgazdasági finanszírozást tudjunk megvalósítani, különösen a KKV-k érdekében. Látjuk bizonyos tagállamok részéről, hogy hezitálnak, hogy óvatosak ezekkel a rendszerekkel, ezekkel a szerkezetekkel kapcsolatban, de az állam és kormányfőkkel folytatott megbeszéléseken is szeretnénk elérni azt, hogy lelkesebbek legyenek, és a lehető leghamarabb meg lehessen ezeket a terveket valósítani. Az európai szemeszter és az éves növekedési felülvizsgálattal kapcsolatban a jelenlegi gazdasági helyzetről november közepén várjuk a legfrissebb adatokat, és remélhetőleg ezekből a pluszokból és mínuszokból az idei és a tavalyi európai szemeszterek tanulságaiból le tudjuk vonni a következtetéseket, és egy megbízhatóbb gazdasági kormányzást tudunk létrehozni. 2014-től való költségvetés, tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban folynak a tárgyalások. A bizottság részéről egy kis optimizmusra is okot adhat, hogy a leg lehető legkreatívabban és rugalmasabban próbálunk hozzáállni a fennmaradó kérdésekhez. Remélhetőleg ezeket a pozitív politikai akarat révén le tudjuk majd zárni, és az összes nyitott kérdést meg tudjuk oldani, a probléma megoldódhat nagyon hamarosan reményeink szerint. Az adatvédelem és a TTIP-vel kapcsolatban azt gondolom, hogy világos a helyzet. Nagyon erős jelzést küldött az Európai Bizottság, hogy az USA-val kapcsolatban vissza kell állítani a bizalmi kapcsolatot. Ugyanakkor meggyőződésünk az, hogy a TTIP-ről szóló tárgyalásokat foly, folytatni kell. A szabadkereskedelmi megállapodás nem ajándék az USA számára, hanem előnyös kell, hogy legyen mindkettőnk számára, mindkét fél számára, ezért keményen kell tárgyalnunk, és meg kell védeni a főeurópai prioritásokat. A standard, a, no, a szabályosítás és a kereskedelem területén. Az adatvédelem az európai állampolgárok magánéletének a védelme és ennek a biztosítása is fontos, ezt el kell érnünk. Ez a közös Európai Uniós állásfoglalás elkényes kérdésben. És végül Van Orden úr megjegyzésére reagálva az adminisztratív terhekkel kapcsolatban arról szeretném tájékoztatni önt, hogy az Európai Tanácsi Ülés előtt volt a brit miniszterelnök és a bizottság elnöke között egy találkozó, és a britek az új javaslatokat üdvözölték. Úgyhogy biztosítani szeretném önt, hogy nagyon komolyan vesszük ezeket a kérdéseket, és éppen ezért komoly együttműködésre van szükség az Európai Parlament és a Tanács között is, hiszen nagyon sok egyszerűsítési javaslatunk még a joga, a társjogalkotók asztalán van, illetve hát természetesen a tagállamok támogatására is szükség van, ahol ezeket a kezdeményezéseket meg, fogjuk való, meg kell valósítani. 5%-kal szeretnénk csökkenteni tehát ezeket a terheket, és ugyanakkor az európai tisztviselőknek, mivel kevesebben lesznek, ugyanazért a pénzért többet kell dolgozniuk. Az adminisztráció méretét nem szeretném most a bizottság, illetve az Egyesült Királyság esetében összehasonlítani, hiszen, ha jól tudom, a 76 ezer tisztviselővel rendelkező brit pénzügyminisztérium jóval nagyobb, mint az egész európai apparátus. Köszönöm szépen, Sörcsovics úr. Most pedig Romp, Van Rompuy adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Valaki azt mondta, hogy ez egy meglepetésnek nélküli európai tanács volt, én pedig azt mondom, hogy egyes reagálások nem tartogattak semmilyen meglepetést. Néha e, e, újra lejátszásoknak gondolom azt, amit elhangzik e, mégis egy évvel ezelőtthöz képest alapvető változások következtek be. Ennek ellenére önök közül egyesek ugyanazzal a kritikával illettek, illetnek bennünket, ez egy politikai megjegyzés. nem akartam aforizmákat használni, és nem akartam olyan szavakat használni, amelyet a kollega a cautious optimism, például az óvatos optimizmus, amit alkalmazott, amikor amikor a válságról beszélünk, mindig az egzisztenciális válságról beszélünk. A problémák megmaradtak, és a problémák súlyosak, a betegség nem gyógyult meg. Ezért is dolgozunk mi olyan keményen, hosszú távon is, és rövid távon is. Egyesek önök közül azt mondják, hogy valami, semmi nem történt az Európai Tanácson, semmilyen döntés nem született, minden blokkolva van, hölgyeim és uraim. Nagyon sokat beszéltünk a digitális eh, agendáról, az innovációról, az energetikáról, és beszélni fogunk hosszasan a védelmi iparról decemberben, valamint a februárban az ipari versenyképességről. Ezek olyan közép- és hosszú távú eh, folyamatok, amelyek nyilván sokakat nem izgatnak fel, de nyilvánvaló, hogy a jövőre nézve nagyon fontosak, és valóban hoztunk döntéseket hoztunk nyilvánvaló egyértelmű döntéseket, dátummal ellátott döntéseket, eh, eszközöket, stratégiákat dolgoztunk, és ez nagyon fontos a jövő szempontjából, és eh, ezt eh, már többször is megtettük a különböző európai tanácsok során, akik azt mondják, hogy minden blokkolva van, nem csak, hogy nem értek egyet, hanem végletesen nem értek egyet ezzel. Ami a rövid távú megoldásokat illeti, a válság megoldása terén szeptemberben a bizottság egy javaslatot tett. Ezt vitatjuk most meg, és biztosíthatom önöket, hogy decemberben dönteni fogunk erről. Nyilvánvalóan idő kell ehhez, de néhány hónap alatt ilyen komoly reformot végrehajtani, ezt már mondtam máskor is, ez nem könnyű dolog. Tehát az év előtt politikai döntés fog születni a válság megoldására, megoldásáról, beleértve az egységes felügyeletet is, illetve a bank szanálist is. Csak így lehet dönteni. 2012. júniusban kezdtük el a munkát, decemberben véglegesítettük a politikai folyamatot, és a parlament, az Európai Parlament pedig vég, eh, eh, eh, ténylegesen megteremti a feltételeket. Amikor döntés született arról, hogy amikor azt mondtam, hogy döntés lesz az európai felügyeletről, senki nem hitt nekem, és mégis megtörtént. És hadd mondjam el, hogy ebben a témában is ugyanez fog történni. A jogalkotási ciklus vége előtt megszületik a döntés a felszámolási alapot pedig a bankok fogják felpénzelni. Ezt már a tanács néhány hónappal ezelőtt eldöntötte. Júniusban, most már gyalójában csak ismételjük ugyanazt. Ez egy szerződéses kötelem, egy vitatható, egy nagyon vitatott téma, de ahogy az előző tanácson is elhangzott, a a szerződéses elemekről, azoknak vezérfonalairól majd később döntünk, ehhez koordinációra van szükség, gazdasági koordinációra, és erről fogunk majd decemberben dönteni, és én biztosíthatom önt arról, hogy gyümölcsöző vita folyt az Európai Tanácson, és e, decemberre döntési helyzetbe kerül az Európai Tanács. E, a, amennyiben létrejön a bankszanálási alap, a bankúrió, az eurozónára vonatkozóan és a maguktól belépő más tagállamok számára is, ennek szerződési keretei meg fogják határozni a gazdasági uniót. Ez együtt jár a költségvetési unióval, a six kel és a többivel akkor ez azt fogja jelenteni, hogy a terveink nagy része megvalósult, és én ennek nagyon örülni fogok, mert a mandátumon vége előtt, a parlamenti ciklus vége előtt, illetve a bizottság mandátuma vége előtt elvégezzük majd ezt a nagyon fontos munkát, amit még két-három évvel ezelőtt is elképzelhetetlennek tartottak. Ami a rövid távú Lampedusa-ra vonatkozó intézkedéseket illeti, hallottam, hogy Harms asszony szerint botrányos dolog történt. Lett a miniszterelnök azonban egészen elégedett volt az Európai Tanács következtetései miatt. Nyilván ezek a rövid távú következtetések, decemberben pedig a miniszterek tanácsa fog majd rövidtávú műveleti döntéseket hozni, amelyek megerősítik a Frontexet, illetve az Euroszűrt is megerősítik. és erről tehát a decemberi tanácson fogunk beszélni. Ami a titkos szolgálatokat illeti, illetve az ezzel kapcsolatos vitát, polémiát, nyár óta zajlik ez, e, és az elmúlt hetekben e, e, új tények merültek fel. A legérintettebb személy a német kancellár nagyon is örül a konklúzióknak, és valójában ő szerkesztette a szöveget, vagy részt vett a szöveg szerkesztésében. Tehát ő az egyik legfőbb érintett, és valójában ő volt az egyik szerzője ennek a szövegnek. Erre önök azt mondja, vagy vannak, akik azt mondják, hogy önök között, hogy ez gyenge ez a szövege, közben az érintett nagyon örül neki. E, tehát kérem, hogy őrizzék meg a mértékletességüket, illetve a mérték, e, mérték érzékelésüket. Ami az MFF-et illeti, ez sok dologhoz szükséges, hogy ez meglegyen. Például az ifjúsági munkanélküliség elleni fellépéshez is szükséges az MFF, és mint ahogy a, az alelnök úr is mondta, csalódottak vagyunk, mert a tagállamok nem mutattak be kellő számú projektet MFF-et el fogjuk fogadni novemberben, de mindenképpen az év vége előtt, tehát a pénzek rendelkezésre fognak majd állni január 1-től. Nyilván ez a litván elnökség felelőssége, valamint az önöké is, hogy véglegesítsék ezt a fontos munkát és hát itt eh, én magam is cautious optimizmmel, óvatos optimizmussal élek az MFF jövője iránt. Utolsó megjegyzés, három és fél évvel ezelőtt eh, valaki egy banktisztviselőhöz hasonlított engem, most eh, valójában e, azt mondja ugyanez az úr, hogy én magam személy szerint meg kell, hogy állítsak egy választói vihart felfordulást, és azt mondják, azt mondja, hogy egy ilyen vihart én egyedül képes lennék e, megállítani, ha akarnám. E, <clears throat> örülnék, ha így lenne. E, és mivel öntől jön, ha, ha nem öntől jönne az ötletel is gondolkoznék rajta, de mivel ön adta az ötletet, ezért felejtsük is el. Köszönöm, Van Rompuy elnök úr. Most pedig térjünk vissza a hozzászólók listához. Stadler úr az első rajta. Van Rompuy úr, nem az ön kinézetére akarok koncentrálni, nem az érdekli a választókat, ezt higgy el nekem, hanem arra koncentrálnék inkább, hogy a bankunió voltaképpen mit kell ábrázoljon. Milyen szabályok alapján fog működni, felállni és működni. Még az euroszkeptikusok, mint jó magam is, meggyőzhetőek volnának afelől, hogy az Európai Unió bankszabályokat állítson fel. Ám milyen mechanizmus alapján működik? Nagyon szép a felügyel, mindig jó, hogyha felügyeleti hatáskörrel bír egy-egy végrehajtó szervezet, ám mit fog vizsgálni? Mi alapján fog? Saját benyomásai alapján? Saját megérzési alapján? A szabályok hiányoznak. Holott a szabályok volnának alapvető fontosság ahhoz, hogy ilyen szervezet működni tudjon. A mechanizmusa a bankfelügyeletnek, hát e, már elnézést, hát azzal semmit sem oldottunk meg, sajnos. Első gondolatom. Második, nem teremtett világosságot afelől, hogy milyen eszközök, illetve mi honnan származnak azok az eszközök, amelyek révén a, a bukott bankok feltőkésítése megvalósulhat. A betegeskedő bankokat lehet, hogy, lehet, hogy észszerű volna mégiscsak szanálni, illetve, illetve hagyni menni, és akkor a, a, a, nem kéne az adófizetők pénzével tovább finanszírozni elbukott bankokat. Szerintem ez nem hely, hely, helytálló, és a választók bizony ezért meg fogják büntetni azokat, akik így döntöttek. Köszönöm, Stadler úr. Farage úr. you got angry with me, it all became in... Nagyon vicces, hogy ön ilyen szenvedélyesen felháborodott ellenem van Trompoly úr, amikor az egységes ellenőrzési mechanizmusról, a szanálásról beszél, az nagyon szép, de igazából most arról beszélünk, hogy mennyire borzasztó, hogy amikor munkanélküliség van, akkor mi jövőre megnyitjuk a kapuinkat az egész Bulgária és Románia ellen. Tehát ismételten felszólítanám őket, hogy kezdjenek el tartani népszavazásokat, ahelyett, hogy engem és más euroszkeptikusokat támadnának. De szeretném figyelmeztetni önöket, hogy az önök nyelvezete nem egyezik meg azzal, hogy az átlagemberek beszélnek, önök nem azt érzik, amit az átlagemberek érzik. Az önök mögött lévő zászlót a franciák és a hollandok 2005-ben elutasították, de önök folytatták a munkát legitimitás nélkül. Következő májusban majd a csatatéren eldől minden. Köszönöm, tisztelt Falázs úr. Címer asszony kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a válaszokat a bizottság alelnökének részéről is, meg a tanács elnökének részéről. Kicsit utána kérdeznék. Egyrészt Sefkovics úr azt mondta, hogy örül annak, hogy már hat állam a saját kifizetéseit az ifjúsági is elleni harc alapjában megtette, befizette, ám hozzá kell tegyük, hogyha tényleg frontloading módszertant akarnak követni a projektek finanszírozására az ifjúsági munkanélkül harcban, akkor hozzá kell tenni, hogy a frontloading azt jelenti, azt is jelenti, hogy az MFF től idő, tavalyról átadott eszközök 2020-ig 2014-15-ben más területeken hátrasorolást jelentenek. Tehát itt, itt nem pótlagos pénzekről van szó, melyek a tagállamok betettek volna, hanem átcsoportosításokról. Milyen garancia van arra, hogy 2016 után, 15, 16 után a programok nem, nem, nem ö, száradnak ki, úgymond, és a többi nagyon fontos és a foglalkoztatási kezdeményezésből finanszírozott KKV-kat finanszírozó program, meg a, a, az integrációt szolgáló programok nem fognak elhalni finanszírozási hiányában ezen átcsoportosításoknak köszönhetően. És aztán az NSZ-vel való történet kapcsán tett megjegyzésre vonatkozóan szerintem van egy félreértés itt az egész mögött. Amikor arról van szó, hogy kritikus kérdésekkel illetjük az NSZ-t és más hírszerző ügynökségeket, megtesszük, ki védi meg az egyén szabadságjogait. Vajon az EU készen áll arra, hogy világosan fellépjen és kimondja, hogy nem hagyjuk magunkat. Készen állnak-e a tagállamok-e arra, hogy politikai menedékjogot nyújtsanak például Snowden úrnak? A fiatalok pont erre várnak, erre válasz például. Van, van Orden. Van Orden úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én csak reagálnék arra, amit Sefcsovics úr mondott. Valóban egy business task force ülést tartottak, ami nagyon dicséretes volt egy miniszterelnök és a bizottság részvételével. Én azonban tényleges tetteket szeretnék látni, ami azt jelenti, hogy ne szülessenek új jogszabályok, sőt, valójában szűnjenek meg jogszabályok, kerüljenek ki az akiból, legyen kisebb a dolog, legyen kevés, kevesebb tisztviselő, és mindez kerüljön kevesebbe. Tehát ilyen drámai eh, cselekvésre szólítanánk fel. Amit David Cameron és más eh, európai vezetők mondanak, az arról szól, hogy újra kell formázni az Európai Uniót, bizonyos hatásköröket haza kell telepíteni, és az Európai Unió figyelmét olyan dolgokra koncentrálni, ami fontos, nevezetesen a gazdaság beindítására, és egyébként itt vannak eltérések köztünk azzal kapcsolatban, hogy vége van-e a válságnak, illetve hogy törékenye még a helyzet. Én egyébként azt gondolom, hogy inkább a törékenység jellemzi a helyzetet az Európai Unió eh, reform eh, hajlandósága fogja meghatározni azt, hogy az Egyesült Királyság bent marad, vagy kiszáll az Európai Unióból, és ez fogja meghatározni a szavazásokat azokban az tagállamokban is, ahol majd lesz bátorsága az, eh, a vezetőknek feltenni ugyanezt a kérdést a polgáraiknak. Köszönöm, Van Orden úr, Harms asszony kap szót. Úgy gondolom, Nagy-Britanniában arról kellene inkább vitázni, hogy azok a nagy terhek, amelyek az Európai Unió terhelik, bizony a londoni Cityből származnak, az ottani bankokból, és nem volna ő, hogyha meg, nem megfelelő piaci szabályozással ezeket a londoni bankokat védenénk, és ezért blokkolnánk az, a banki uniót. És hát nyilván ez a brit munkahelyeket is érint, de ez egy másik téma. De most ezt hagyjuk. Az újságban éppen most olvastam, hogy Ausztriában nyilatkoztak arról a tanács után a miniszterelnök, hogy a Merkel reform számára nem elfogadható, és olyan szerződéseket nem támogatnak, amely kikényszerít ö, olyan támogatásokat, amelyek a reformok végrehajtását szolgálnak, ám voltak éppen Európa ellenesek, és nem illeszkednek az európai közösségi módszertan eddigi működéséhez. Ha ilyesmit olvas az ember az újságban, az bizony nagy baj. Aztán nagyon sok fiatal, európai fiatal körében is, és világszerte is, Snowden hősként ünnepelt figura. Lehet persze másképp gondolni, ám az, hogy nem beszélhetünk arról, nem tárgyalhatunk arról, hogy miért lehetne, vagy miért ne lehetne menedékjogot adni neki, és Európában miért ne tudnánk megvédeni, és ezt nem, ha azt nem is lehet tematizálni, az már önmagában nagy probléma. És ezzel bizony fiatalokat nem igen fogjuk rávenni arra, hogy az európai gondolatot támogassák, hogyha ennyire óckodunk még a témájától is ennek. Vanova. Parvanova képviselője szó. Tisztelt elnök urak! A tagállamok közötti különbségek most már több xenofóbia, vagy gyűlöletet és problémát okoznak, mint amennyi az Európai Unió előtt volt. Azt szeretnénk várni önöktől, hogy erősebbek legyenek és hatékonyabbak a munkájukban, hiszen jövő évben választások lesznek itt. Ez a ház fog választásokat tartani, és nekünk is a be kell mutatnunk, hogy mennyire hatékonyak vagyunk, de önök akadályoznak ebben. Nem önöket fogják megítélni, minket fognak megítélni a választásokon. A több Európa, a több kohézió szerintünk is a megoldás, nem a kevesebb Európa. Az Oroszország, Kína, USA felé való partnerségünk is kockán forog nem vagyunk már az Obama adminisztrációnak stratégiai partnerei. Az Európai Unión túl India, Kína és Oroszország felé tekintgetnek. Azt gondolják, és nagyon világosan ki is mondták két évvel ezelőtt, amikor az Obama adminisztrációval találkoztunk a frakciónkban. Azt mondták nekünk nagyon világosan, hogy a szenátusban, a kongresszusban és az adminisztrációban is ez a gazdasági válság már nem az USA ból eredő gazdasági válság, hanem ez az Európai Unió az Európai Unió határozatlanságának következményeként kialakult európai válság. Ez a mi saját válságunk. Tehát azt várják tőlünk, hogy komolyabban reagáljunk a problémákra, és komolyabb megoldásokat hozzunk. Köszönöm szépen, most pedig Guerrero képviselő kap szót. Köszönöm szépen, Van Rompuy úr. Köszönöm, Van Rompuy úr. Van Rompuy úr, ön azt mondta, hogy nem lepte meg önt a válaszom. De voltak olyan frakciók, amelyek az utóbbi időben változtattak álláspontjukon, miközben a szocialisták kitartanak az üzenetük mellett, ez azt jelenti, hogy konzekvensek vagyunk, és mi vagyunk a bizonyosság bástyája ebben a változó világban nem minden, amit a tanács tesz, talál ellenkezésre köreinkben, van, amikor ellenezzük azt, amit a tanács csinál, van, amikor nagyobb ambíciót várunk el a tanácstól ahhoz képest, amire a tagállamokkal együtt hajlandó. De a de a tanácson belül néha nem lehet egyeztetni, összeegyeztetni azt, amit a tanács elnöke mond, azokkal, vagy azzal, amit az egyes tagok mondanak. Az én megjegyzéseim tehát a tagállamokra is vonatkoztak. A tagállamok a bevándorlás kérdésével kapcsolatban egyszerűen több pénzt kell, hogy a két ügynökség, a két illetékes ügynökség rendelkezésére bocsássanak. Itt a Frontexre és a menekültügyi ügynökségre gondolok. 2014. júniusára bizony stratégiai álláspontokat kialakítunk, Európának szüksége van 2014 nyarára egy új bevándorlási stratégiára. Három és fél percet kaptam, ugye, elnök úr? Tehát egy új bevándorlási stratégiára van szükség Európában, és ez a bevándorlási stratégia megelőzésre kell, hogy koncentráljon valamint arra, hogy megállapodunk azokkal az országokkal, ahonnan ezek a menekültek eh, származnak. A bevándorlás pedig csak rendezett és szabályozott lehet. Én azt gondolom, hogy eh, ezek, eh, ezek az ambiciózus tettek igénylik meg a jobb, igénylik a jobb koordinációt a tagállamok részéről. Ami a digitális agendát illeti, azt láttuk, hogy a 1 milliárd euróval csökkent a Connecting Europe költségvetése, ez pedig nem felel meg a projekt célkitűzéseivel. Ami a 4G projektet illeti, eh, ha összehasonlítjuk azt, ami az eh, Egyesült Államokban történik, Európában ilyen hálózathoz nem fér hozzá a polgárok 80%-a. A 2020-as projekt és terv tehát rendkívül fontos. Eredetileg 100 milliárdról volt szó, aztán 80 milliárdra csökken, most meg már 60 milliárdról beszélünk. A bizottság elnöke, alelnöke azt is mondta, hogy eddig mindössze hat tagállam dolgozta ki az ifjúsági foglalkoztatási programját, a fiataloknak pedig szükségük van rájunk, ránk, és arra, hogy képviseljük ezeket az értékeket, és amikor ezekről az értékekről beszélünk, az egyik leg, pozitívabb program, amit az Európai Unió valaha kitalált, az az Erasmus program, és az Erasmus programot is fenyegeti a pénztelenség. Egyes tagállamok, ilyen például Spanyolország is, eh, én már nem adnak nemzeti ösztöndíj támogatást az Erasmus hallgatóknak, mert az állam nem engedi ezt meg magának, és éppen ezért kevesebben vesznek részt az Erasmus programokban. Eh, Makólasszony. Köszönöm szépen, alelnök úr. Az utolsó hozzászóló, én is szeretnék kommentálokkal élni. Nagyon sok bírálatot hallottunk egy sor témával kapcsolatban, melyekről Van Rompújr beszélt, és amelyeket a tanács tárgyalt. Ám arra emlékeztetnem kell képviselőtársamat, nem lehet csak úgy elsöpörni egy válságot. A válság megoldásával, a szolidaritásra, felelősségre van szükség, fájdalmas döntésekre és szerkezetváltásra, cselekvésekre. És ha megnézzük, mit, tett, mit értünk el az elmúlt években, intézményi kereteink erősítésében, a gazdasági monetáris unió erősítésében és a bankunió érdekében tehát határozott lépésekben mondható, hogy erőteljes alapokat teremtettünk a közösségi módszertan alapján. Ezt ezelőtt főt kell hajtanunk. Ám ugyanakkor a tanácsot és a bizottságot is arra kell felhívjam, hogy további erőfeszítéseket tegyen rendszer hitelessége erősítése érdekében. Aggályom abban áll, hogy az egyik következő tanácsülésén új kormányközi eszközöket, módszertanokat vezetnek be, amely alássa az általunk közösen létrehozott közösségi módszertan létét. Szeretném kérni, hogy a közösen létrehozott rendszert érdekében ön is lépjen fel. A tanács ülésein, ahogy épp most lábolunk ki a válságból, fektessen be, ruházom be a hosszú távú témákba, például a digitális belső piac, az a kérdései. Még a következő válságot okozhatják. Ezekkel már most kell foglalkoznunk. Vagy a protekcionizmus elleni harc. A refit program. Aztán az illegális bevándorlás és a külpolitikai kérdések is ide sorolhatóak a hosszú távú célok körébe. Én nem látok a jövőbe, Rampoly, Van Rampoly úr, ám néhány személyes megjegyzést engedjen meg. Két év múlva biztos vagyok abban, hogy ön, mint az Európai Tanács első elnökét úgy értékelik majd, mint aki megcsinálta a lehetetlent. Amikor visszatekintünk majd évek múltán, ahogy visszatekintünk most is, szinte lehetetlen dolgokat oldottunk meg, most is szinte lehetetlen feladatnak tűnik a hitelesség felállítása, és azt hiszem, hogy évek múlva visszatekintve úgy tekintünk erre majd, mint sikerre, amelyet ön vezetett. Köszönöm szépen mindenkinek, Van Rompuy elnök úrnak, és Sefcsovics alelnök úrnak, és mindenkinek kellemes további délutánt.